Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Szeretnék először is elnézést kérni önöktől, hogy ma délelőtt nem tudtam jelen lenni, és kénytelen leszek sixteen thirty után ugyancsak eltávozni, hogy a frakciók elnökök ülésén vegyek részt, ahol a több éves pénzügyi keretről fogunk beszélni. Köszöntöm George Lyon t és Jutta Haut a koordinátorok ülésén, hogy ezeken az üléseken ők elnököltek. Szeretném köszönteni Jan Muldert és a Warningeni Egyetem egy csoportját, akiket Ján hívott meg, aki a legillusztrisabb diákja ennek az egyetemnek. Üdvözöljük Önöket! Mindig nagyon kellemes számunkra, hogyha azt látjuk, hogy az európai állampolgárok érdeklődnek, és annyira érdeklődnek a az Európai Parlament iránt, hogy egészen ide a székhelyükre eljönnek Brüsszelbe. Önök tudják, Ján elmondta, hogy vannak olyan napok, amikor nem e, tudnak itt lenni, de unatkoznak, akkor a webstreamen keresztül közvetlenül az internet vagy tévéképernyőn figyelemmel kísérhetik a Költségvetési Bizottság munkáját. Általában nagyon szórakoztató. Tehát, kedves kollégák, látták a napi rendet, nincsen észrevételők, ugye a szavazást 16 óra 30-tól tervezzük, és kérem, hogy 16 óra 30-kor legyenek itt a szavazó céduláikkal együtt, oly módon, hogy a mai fontos szavazásokat a lehető legjobb körülmények között lefolytathassuk. Láthatták a Kobu News-on az elnöki közleményeket, pontosítanom kell, hogy a március 12-i ülési alkalmal a koordinátori ülés úgy döntött, hogy Derek Vogan kollégákat nevezzük ki jelentéstevőnek a költségvetési megszorítások hatásai című jelentésbe, ami a a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatos. Ez a regi bizottság, amelyik a az illetékes, a Vogön kollega pedig a mi úgynevezett standing jelentéstevőnk, standing raportőr, ami pedig a a delegációnak a küldését illeti, amelyet Szerbiába és Montenegróba küldünk el. Ennek a delegációnak a tagjai Salvador Garigát nevezték vezető, választották delegációvezetőnek. Ezt tudomásul vesszük, és gratulálunk Salvadornak, aki ö, túlzottan szerény, és megvárja, hogy először ö, elismerjük őt, hogy bejöjjön a terembe. Ma délelőtt nyilvános meghallgatást tartottak a keleti partnerség finanszírozásával kapcsolatban, erre nem szeretnék ismételten kitérni, és javaslom, hogy akkor azonnal térjünk rá a hetes pontra, ami a háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum a 2014-es évi költségvetés kapcsán. Anni Jensen jelentéstevőnk itt van. Ann szeretne beszámolni a, tegna- a tegnapi háromoldalúról? Igen, köszönöm, elnök úr. Első ülésünk volt ez, és a 2014-es költségvetéssel foglalkoztunk a három intézmény részvételével. Természetesen útmutatásokat magunkkal vittük, amiket még Strasbourgban szavaztunk meg a múlt héten, és bizonyára emlékeznek, hogy ezek az útmutatások egyfelől azt mondták, hogy azt szeretnénk, hogyha a bizottság egy javaslattal állna elő az MFF vonatkozásában, és a jogalappal is, mert egyelőre nincsen megállapodás a három intézmény között az MFF-et illetően. Tehát a két intézmény, ez volt az álláspontja. A másik dolog, hogy az útmutatásban a kifizetésekkel kapcsolatban tárgyaltunk. Olyan kifizetésekről van szó, amiket nem szeretnénk 2014-ben látni. Nem szeretnénk, hogyha 2013-as kifizetetlen számlákat átvinnék a következő évre, még 2012-es számlákról is van szó, és reméljük, hogy a 2013-as maradványból még ki lehet majd fizetni. Nyilvánvalóan idén is valószínű, hogy lesz deficit, mert hát a kifizetéseket túl alacsonyra állították be. Tehát mindenképpen probléma van. Foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a bizottsággal együtt, és végezetül pedig természetesen hang, hangoztattuk, hogy a 2014-es költségvetési soroknál a az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelemre és néhány politikai kérdésre hangsúlyozni kell. Végezetül e, azonos hangot, hangon beszélt a három intézmény. Persze kérdés, hogy ezt aztán végén ki hogyan értelmezi. A kifizetéseket illetően úgy gondolom, különösen ezekre gondolok, de erre majd még visszatérhetünk. A bizottság nagyon nem világosan fogalmazott az a kapcsolatban, hogy hogyan fogják értelmezni a dolgokat. Tehát tulajdonképpen nincs egyértelmű világos benyomásom arra vonatkozóan, hogy mi fog történni. Úgy tűnik, hogy minden marad, ahogy van. Ami pedig azt illeti, hogy milyen alapon terjeszti elő javaslatait a bizottság, megint csak nincs egyértelmű ö, útmutatás a bizottság része. A bizottság azt mondta, hogy valószínűleg vagy május 16-án, vagy május 30-án terjesztik elő a költségvetést, és a május vége a legvalószínűbb, ami azt jelenti, hogy nagyon későn fogjuk csak megtudni, hogy hogyan is nézne ki a költségvetés. Az ír elnökség szerintem nagyon jól elmondta aggodalmát, azzal kapcsolatban, hogy fontos lenne jó tárgyalásokat folytatni és megoldásokat találni. De az nyilvánvalónak tűnik, hogy nagyon határozottak a tanács irányvonalát képviselik, amit ők óvatos költségvetésnek neveznek. A szavakat ugyanazokat használjuk, csak úgy tűnik, hogy a tartalom mögötte más. Az egyik ilyen dolog, amikor az ügynökségekről beszélünk, Természetesen elegendő eszközzel kell, hogy rendelkezzenek, de nem többel, mint amivel fel tudnak használni. Mi is azt mondjuk, hogy kellő pénz kell nekik, de számos olyan ügynökségre rá tudunk mutatni, ahol azt látjuk, hogy a tanács lefaragja a pénzüket, például a pénzügyi ágazatban vannak olyanok, akiknél inkább kellene csökkenteni. Tehát végül is nagyon jó volt az értekezlet, a megbeszélés, de úgy érzem, hogy sok mindent végül is egészen másképpen értelmezünk, tehát elég nagy különbség van, és elég nem világosak a dolgok. Elnök, köszönöm szépen, Ann. Beszéltünk ugye a 2013-as költségvetés végrehajtásáról és a kifizetésekről. 2013-as jelentéstevőnk, Gyuráné. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap a háromoldalú egyeztetés során beszéltünk a 2013-as kifizetésekről, és beszéltünk a költségvetés korrekcióról is. E, már az első módosítást előterjesztették a bizottságnak, és jóvá hagyta a biztosok kollégiuma március 18-án. És most ugye Horvátország csatlakozásáról beszélünk, és azon kötelezettségekről, amelyek ehhez kapcsolódnak. E tekintetben a tanács el fogja kezdeni a gondolkodást, és természetesen a parlamentnek is véleményt kell mondania. Véleményünk szerint egyértelmű és világos, hogy a a az egyes költségvetési módosítással foglalkozunk, és a figyelembe veszük a szerződést, az egyetlen lehetőség, hogy a tagállamok további eszközöket bocsátsanak rendelkezésre, hogy teljesíthető legyen a költségvetési korrekció. Majd meglátjuk, hogy a tanácskozások hogyan folynak a tanácsban, és ezt követően megadjuk a véleményünket. Azt kértük a tanácstól, hogy ö, csökkentse azt az időt, ami ennek a költségvetési módosításhoz szükséges idő, tekintettel arra, hogy július 1-ére tervezték Horvátország csatlakozását, és ezt az eljárást még azelőtt le kell zárni. Továbbá ott vannak még a 2013-as kifizetések, valamennyien ismerik a helyzetet. A múlt évben hogy lezárható legyen a költségvetés, Lewandowski biztos kitalált egy új kategóriát, úgynevezett suspended claims, tehát függőbe helyezett követelések. Nagyon kreatív volt, és meg kell mondjuk, hogy ez nincsen benne az európai költségvetési szószetetben, de elfogadtuk ezt az új fogalmat, és most már ezt figyelembe kell venni. És figyelembe kell venni az együttes nyilatkozatról is, amit a három intézmény írt alá, amelynek az a célja, hogy a kifizetéseket teljesíthetőek legyenek. Világos, ahogy elhangzott a nyilatkozatban, hogy módosít, költségvetés módosításra van szükség, ami figyelembe veszi a tényleges igényeket. És itt a e bizottság azt mondta, hogy fog készíteni egy javaslatot, valószínűleg március 27-én, és ez lenne az a nagy Big Bang, amit Janssen asszony említett. Tehát azt szeretnénk mi parlamentként, hogy ez a ö, költségvetési módosítási javaslat koherens legyen, figyelembe véve az idei kifizetési kötelezettségeket, és figyelembe véve mindazt, amit múlt szeptemberében mondtunk. Azt reméljük, hogy a bizottság ezt felül tudja vizsgálni, és pontosabb útmutatást tud adni számunkra. Természetesen van deficit a kifizetési, ami pedig a suspended claimeket és azon számlákat illeti, amelyek beérkeztek, azt tapasztaljuk, hogy 16,2 milliárd euró kifizetni való van, amikre nincs fedezet. Tehát világos, hogy azt szeretnénk, hogy a, költség, hogy a bizottság egy megfelelő koherens költségvetés módosítást terjesszen elő, ami szükséges a különböző programok végrehajtásához, mert ha nem, akkor a, ezeknek a programoknak a, az ütemezését és minden részét végig kell vizsgálnunk azért, hogy csökkentsük a kiadásokat. De a parlament nem ezt szeretné, mi azt szeretnénk, hogyha minden, ami programban van, az megvalósuljon. Ehhez azonban kellenek kifizetési költségvetési sorok, illetve ezért reméljük, hogy ez a Big Bang, amit a bizottságnak kell előterjesztenie március 27-én, megfelel majd a, az előirányzatoknak. Elnök, köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy a két előadónk nagyon jól bemutatta a helyzetet. Ez a háromoldalú megbeszélés, mint hallottuk, alkalmat nyújtott arra, hogy véleménycserét folytassanak, és hogy a különböző partnerek megismerjék egymás nézőpontját. Kronológiai rendet illetően vannak problémák, mert eh, Horvátország belép július 1 és ennek költségvetési kihatása van. Technikai és egyben főként politikai okból eh, ez a legjobb módja, hogy eh, Szívesen fogadjuk az új partnert, és, mint elmondtuk, a parlament részéről az a kívánságunk, hogy az összes költségvetési intézkedés, amely lehetővé teszi az ország számára, hogy az összes közösségi szakpolitikát már július 1-től alkalmazza, mindez biztosítva kell, hogy legyen mivel az egyes számú pot költségvetése még nem foglalkozott a tanács, és nem fogadta el, ez Horvátországra vonatkozik, és ezt eh, az Európai Bizottság terjesztette elő. Eh, gondolom, hogy eh, az Európai Bizottság számadatait nem fogják megkérdőjelezni, de a plafont ki, ki kell igazítani legalábbis az operatív kifizetések terén, ami ennek administratív következményeit illeti, ezt majd meglátjuk, de a plafont illetően ez a bizottság és az Európai Parlament véleménye is. A tanács most hol is áll, milyen alapokra helyezkedett, ahogy az előadó elmondta, mi nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a tanács ne vesztegesse el az időt, és mégpedig úgy, hogy a 8 hetes szabályt szigorúan betartsa, lehetővé téve a nemzeti parlamenteknek esetlegesen azt, hogy felvessék a szubszidiaritás elvét. Itt ezt nem kell alkalmazni ebben az esetben, és szerintem meg tudjuk a tanácsot győzni arról, hogy gyorsan döntsön. De ehhez az kell, hogy a mi parlamentünk is olyan helyzetben legyen, hogy a végső szavazást legkésőbb júniusban megejtse a putkértségbetésről. Ami pedig a 2013-as kifizetéseket illeti a költségvetés végrehajtását 2013-ban, már úgy látjuk most, hogy ez igen nagy politikai nehézséget fog okozni. A naptárak egybeesése azt mutatja, vagy a nap, az idő és az ütemterv azt mutatja, hogy egy időbe kellene elfogadnunk a költségvetést ugyanabban az időben, mint amikor a 2013-14-es költségvetést is elfogadjuk. Már elmondtuk a lengyel, dán, ciprus és most az ír elnökségnek, valamint az Európai Tanács elnökének, hogy mindenképpen ki kell igazítani, módosítani kell a naptárt, vagy az ütemtervet azért, hogy ne komplikáljuk a tárgyalásokat azzal, hogy még több dologgal kelljen egyszerre foglalkozni. És nem lehet ezeket összemosni ezeket a tárgyalásokat, Közben van egy közvetlen kapcsolat, mert amit nem tudunk 2013-ban kifizetni, azt 2014-ben kell megtenni a múlt évben hogy volt, amikor ötvözni kellett 2012-t és 2013-at, emlékszünk, hogy ez hogy történt, és éppen ezért nagyon oda kell erre figyelnünk, ahogy azt az előadónk is jelezte. Ami a 2013-as kifizetési előirányzatokat illeti, a parlament két szöveg kategóriára helyezkedik. Először is azokra a nyilatkozatokra, amelyeket a 2013-as költségvetéshez csatoltak, mellékeltek, az a híres nyilatkozat, amelyet Schulz elnök ragaszkodott hozzá egyébként, hogy maga olvasson föl, akkor, amikor a szavazás volt a parlamentben, és amikor szóban értelmezte azt, hogy a felfüggesztett kifizetésekről mit is gondol a parlament, valamint arról is szólt, hogy a parlament szerint friss pénzből kell ezeket a felfüggesztett kifizetéseket végrehajtani. A második szövegkategória számunkra az a március 13-i állásfoglalás. Ebben mi világosan elmondtuk, hogy a többéves pénzügyi tervvel kapcsolatos tárgyalás nem kezdődhet mindaddig, amíg nincs meg az Európai Bizottság pótköltségvetése. A bizottság azt javasolja, hogy a nem kifizetett, a 2012-ben nem fizetett, nem kifizetett számlákat rendezzük. Másodszorban pedig ebben az állásfoglalban azt mondtuk, hogy nem tudjuk befejezni a több éves pénzügyi tervről a tárgyalásokat, anélkül, hogy biztosak lehetnénk abban, hogy az összes kifizetési problémát 2013-ra vonatkozva nem rendeztünk. És ami a ezek az úgynevezett felfüggesztett kifizetések, de közben az európai törvénykezést figyelembe kell venni, tiszteletbe kell tartani, amely kimondja, hogy a kifizetéseket bizonyos határidőn belül kell eszközölni ami a követeléseket illeti, általában 6 általában 6 hét két hónapról van szó. Ez azt jelenti, hogy 2013 december 31-ig ki kell ezeket fizetni, a felfüggesztett kifizetéseket, addig nem léphetünk. Március 13-án a parlament meg nyilatkozott. 506-an támogatták ezt a szavazáskor, ez túlnyomó többséget jelent, és nagyon sok kétoldalú megbeszélést folytattunk a különböző találkozók során, nevezetesen azok során is, amelyeket Schulz elnök vezetett, ezek a találkozók mindezt megerősítették. A 2013-as pótköltségvetésről az az elképzelés, hogy egy, egyszerre rendezni kellene a kifizetetlen számlakot és a pótköltségvetést tavasszal el kellene fogadni, és most már tav- itt van a tavasz. Barozó elnök a Big Bangről beszélt, vagyis egy új univerzumba lépünk be, amely egyre tágul, és a kérdés az, hogy ez költségvetési expanzió lesz-e, vagy retorikai expanzió de a bizottság dolgozik, és a biztos nem akart biztos, pontos dátumot adni arra vonatkozóan, hogy a biztosok kollégiuma mikor fogja elfogadni a pótköltségvetést. Én ezt úgy értem, és szerintem mindenki meg fogja érteni, hogy figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, és nevezetesen azt a problémát, ami felmerül a ciprusi köztársaságnak nyújtandó támogatást illetően. A bizottság még kivár, várja, hogy hogyan alakulnak az események, és addig nem szabja ki a pótköltségvetés dát, elfogadásának dátumát. De ez gyorsan el kell, hogy jöjjön, ez a dátum, és a tartalomtól függően majd eldöntjük, hogy elkezdhetjük-e a tárgyalásokat a többéves pénzügyi keretről és a 2013-as pótköltségvetésről. Végül pedig, ami 2014-et illeti ezt a tervezetet, költségvetés tervezetet, itt két problémánk van. Ahogy azt Anjensen nagyon Helyén valóan elmagyarázta. Az egyik a referencia, a másik pedig az ütemterv. A referencia, ez az első probléma, amelyel az Európai Bizottság szembe került. Saját javaslataira nem hagyatkozhat, csak ahhoz, hogy a 2014-es költségvetését kidolgozza, mert közben ott volt a februári európai csúcs, a bizottság viszont referenciaként nem használhatja fel a február 8-i csúcs számadatait, mert a parlament még nem, nem helyezkedett álláspontra, csak egy állásfoglalást fogadott el, az, amiben az szerepel, hogy ezeket a számadatokat elutasítja. A bizottságnak kell most megtalálni azokat a referenciákat, amelyek a szükségletekhez és a lehetőségekhez alakulnak. Az előadónk elmagyarázta, hogy a parlament természetesen azt kívánja, hogy a referenciák minél közelebb kell, hogy legyenek az első kezdeti Európai Bizottsági tervezethez, de mint elmondtam, ez a bizottság felelősségi körébe tartozik. A másik probléma kategória az ütemezés. Eredetileg a bizottság úgy tervezte, hogy a szokásos ütemtervnek megfelelően a közvetési tervezetét április vége felé fogadja el, baráti megbeszélést folytatunk. Szóba került, hogy ez esetleg május 1 -e előestéjé lesz, vagy május 1-én, és ez azt jelenti, hogy ez időben egy picit eltolódna, de végül is olyan megoldás felé haladunk, hogy ez inkább május végén lesz, hogy a bizottság elfogadja a tervet. Lewandowski biztossal beszéltem, megerősítette, egyetért azzal, hogy mint minden évben azt kívánjuk, hogy a költségvetés biztosa nyilvánosan terjeszti elő a Költségvetési Bizottság előtt a tervezetet, még mielőtt ezt a sajtónak kommentálná. És bennünket megnyugtattak, de legalábbis mi úgy vesszük, a dátum még nincs meg, hogy a procedúra folytatásaként mindegyik intézménynek meg lesz a szükséges ideje, és nevezetesen a parlamentnek is lesz ideje arra, hogy miután a tanács szavazott nyáron, ahhoz, hogy a mi parlamenti bizottságaink módosításokkal élhessenek, hogy nekünk lesz időnk arra, hogy megvizsgáljuk a módosításokat, a Költségvetési Bizottság módosításait elkészítsük, és a politikai frakcióknak lesz arra idejük, arra, hogy ítélkezzenek a munkánk felett, és kialakítsák az álláspontjukat a mi saját módosításainkról. Tehát így állnak a dolgok, és majd világosabb lesz a kép, amikor az Európai Bizottság előterjeszti számunkra a 2013-as egyes számú pótköltségvetést. Van-e kérdés, vagy esetleg megjegyzés? Megtiszteltetés számunkra, hogy a Költségvetési Főigazgatóság képviselő a bizottság részéről itt van. Kell-e valamit módosítani, vagy kiegészíteni? Nem? Remek. Üdvözöljük csöndes, de figyelmes jelenlétét az igazgató úrnak. Nos, kedves kollégáim, akkor most folytatjuk a 2014-es költségvetéssel kapcsolató munkák prezentálását, mégpedig egy munkadokumentummal a kísérleti tervek, projektek és az előkészítő intézkedések. Án szeretne-e néhány szót szólni erről a kísérleti, ezekről a kísérleti projektekről, és Giovanni is először Anne. A munkadokumentum tartalmaz egy listát azokról a kísérleti projektekről, vagyis áttekinti mindazt, amiről már döntöttünk, és a bizottság jelentését is, a azokról a kísérleti projektekről, amelyekben megállapodtunk 2013-ra vonatkozóan, vagyis megtudjuk, hogy hogyan látják ezeket működésben. A Giovanni fog majd erről beszélni. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ami az eljárást illeti, a kísérleti projektekre és az előkészítő intézkedésekre vonatkozóan van eljárásunk, de itt ez még egy előzetes lépés, mert a bizottságnak kell majd megnyilatkoznia a parlament javaslatairól. Olyan ötletekkel nem állunk elő, amelyeket a már meglévő jogalap lefed, vagy amelyek nem megvalósíthatóak. A kísérleti projektek és előkészítő intézkedések ahogy a tisztelt képviselők erre emlékeznek, olyan projektek, amelyekre vonatkozóan nincsen jogalap. A kísérleti projektek célja, hogy teszteljük az új elképzeléseket, az előkészítő intézkedések pedig inkább arra összpontosítanak, hogy a jogalkotásra előkészüljünk vagyis költségvetési sorokat lehet javasolni, még mielőtt meg lenne a jogalap. Több példa van arra, hogy a parlament új ötleteket dolgoz ki, és ezek most már az európai szakpolitika részei, például a menekült alap, és így tovább. Ez történt. Nagyon sok kísérleti projektünk és előkészítő intézkedésünk van, és ennek az is a célja, azt is mutatja, hogy ezek a projektek nem csak új szakpolitikákhoz vezetnek, új jogalkotáshoz, vagyis új jogalkotás bevezetői, hanem Ennek keretében a bizottság és a képviselők jelzik azt, hogy melyek azok a lépések, amelyek esetében jogalapra van szükség, és lehet, hogy a finanszírozás csak egy-két évig szükséges azért, hogy az emberek összegyűjjenek, inspirációt kapjanak arra, hogy valamit tegyenek, lépjenek, amit aztán ők később végre is hajtanak, de olyan területeken, amelyekre nem vonatkoznak a már meglévő alapok. Szerintem rendelkezni kell ezzel a lehetőséggel, vagyis itt eh, ki kell emelni a mi szakpolitikánkat, vagyis az, hogy ezen a módon teszteljünk új ötleteket. Kis eh, összegről van szó, 40 millió eurót eh, ez a keret, irányoznak elő a kísérleti projektekre, de nem tudom, hogy ez hogy alakul jövőre, mivel még az MFF nincs meg. Lehet, hogy ugyan ennyi lesz, lehet, hogy sokkal több, de az is lehet, hogy kevesebb lesz. Azt hiszem, a csökkentést valószínűleg nem fogadnánk el, de a kísérleti projektekre 40 millió van, az előkészítő intézkedésekre 100 de az új ötletekre csak 50 fordítható. A, most vettem fel a szakosodott bizottságokkal a kapcsolatot. Említettem, hogy a határidő május. A szakosított bizottságok mindig több ötlettel állnak elő, mint a többiek. Például a közlekedési bizottság a kísérleti projekteket arra használta, hogy a turizmusra szerezzen finanszírozást, de a turizmusra nincs külön költségvetési sor, pedig turizmus van, és ez azt mutatja, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket a kisebb alapokat arra, hogy bizonyos szakpolitikákat kidomborítsunk, olyanokat, amelyekre nem vonatkozik költségvetési sor. A bizottság megjegyzései fontosak, és figyelembe kell ezeket venni akkor, amikor arról folytatunk vitát, hogy meghosszabbítsunk-e, támogassunk-e egy-egy projektet. De azt is el kell mondjam, hogy szükség van arra, hogy a szakosodott bizottságokkal megbeszélést folytassunk a kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről arról, hogy ezek hogy működnek, mert bizony sokszor a parlament és a bizottság között hosszabb párbeszédre van szükség arra, hogy elmondjuk, mi a cél, mit kívánunk elérni. Például az Agri szakbizottságban említették, hogy a mezőgazdasági árakról és a láncolat kapcsolatosan, hát hogy is alakul ez a láncolat a gazdától egészen a szupermarketig, ezzel kívánnak foglalkozni, és elképzelhető, hogy a bizottság és a parlament másképpen értékeli ezt a projektet. Éppen ezért mi a Költségvetési Bizottság szoros kapcsolatot tartunk fenn azokkal az emberekkel, akik kinyilvánították igényüket, óhajukat kísérleti projektre. Természetesen jogunk kell, hogy legyen a végrehajtásra, a bizottság részéről, de közben a kollégákat is meghallgatjuk. Mi azt mondjuk, hogy a határidő május 29 és június elején kell jelentést készítenünk a bizottság számára arról, hogy mely kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket szeretnénk, és amikor a bizottság erről elmondja a véleményét, akkor alakíthatjuk ki prioritásainkat. Köszönöm, Án Giovanni. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ami a 2013-as költségvetést eh, illeti, a kollégák eh, nyilvánvalóvá tették azt, hogy 143 indítványt eh, kaptunk a és 31 előkészítő intézkedés volt. En emlékeztetett arra, hogy milyen összegeket irányoztak elő az előkészítő intézkedésekre és a kísérleti projektekre, és eh, itt eh, abból indultunk ki, hogy eh, alacsonyabb lesz az összeg. Ennek az, e- a, a célkötőzésnek megfelelően, vagyis annak megfelelően, hogy a 2003-as költségvetésben szeretnénk alacsonyan tartani a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket. 22 milliót irányos, irányoztunk el, és nem pedig 40 milliót, mint korábban, 31 milliót pedig a kifizetésekre. 49 milliót irányoztunk elő a kifizetésre, illetve 61-et a előkészítő intézkedések kifizetésére. A kollégám néhány plusz információval szolgált a költségvetéssel kapcsolatban, viszont én szeretnék arra emlékeztetni ma, és ezt szükségnek tartom, hogy beszéljünk az eljárásról. Az Európai Bizottság az első jelentésben beszélt a kísérleti projektekről, illetve az előkészítő intézkedésekről. Ez február 28-án volt ebben az évben. Ekkor kaptuk meg a, az átmeneti jelentést, és ennek alapján jártunk el azon projektek esetében, amit amiket felvettek a legutóbbi költségvetésbe. Az illetékes szabizottsággal is tárgyalni fogunk annak érdekében, hogy mindent nyomon tudjunk követni, nyomon tudjuk követni azt, hogy hol tartanak a javasolt projektekkel. A következő lépés az lesz, hogy egy másik átmeneti jelentést kapunk majd a kísérleti projektekről. Ezt áprilisra tervezték be, és a bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy azt tervezték, hogy a költségvetési tervezetet és akkor fogják majd előterjeszteni. Most akkor ezt el akarják majd ö, halasztani, és azzal számolhatunk, hogy egy későbbi időpontban mindkét dolgot egyszerre terjesztik elő, vagy a költségvetési tervezet előterjesztését majd elhalasztják-e. Az eljárással kapcsolatban szerintem egyértelmű az, hogy azok részéről, akik projekteket terjesztettek elő. Fontos az, hogy az Európai Bizottság részéről a végrehajtási folyamatot nyomon kövessék, és lássuk azt, hogy hogyan alakulnak ezek a kísérleti projektek, illetve előkészítő intézkedések. Egyértelművé kell tenni, tekintettel arra is, hogy új kísérleti projektek és előkészítő intézkedések is előkerültek, tehát gondolni kell arra, hogy számos olyan kísérleti projekt van, ahol 2013-ban már a második alkalmazási évről van szó, tehát a következő költségvetésben megfelelő nézkeseket kell tenni, vagy az is lehet, hogy bizonyos projekteket folytatnak, és ezért ezeket át kell alakítani bizottsági intéz kezdeményezésre, és ehhez egy új jogi alapra van szükség. Különböző előkészítő intézkedések vannak, amelyek már a harmadik végrehajtási évben vannak, és ezeket most már nem lehet meghosszabbítani. Ebben az esetben szükség van arra, hogy eh, a megfelelő intézkedést beindítsák annak érdekében, hogy egy új jogalapot lehessen alkalmazni akkor, amikor folytatni szeretnék azokat. Jelenleg nem kell többet hozzá fűznöm a kísérleti projektekhez, illetve... Demandé hát la Paul. Sí, gracias, presi... gracias presidente. Bueno... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Furcsa látni azt, hogy hogyan működnek ezek a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések. Ezek olyan eszközök, amelyekre eléggé kevés forrás áll rendelkezésre, de mégis nagy érdeklődésre tart számot, és ezért kell ezzel foglalkoznunk. És hát helyet kell találni ezen terület számára is a költségvetésben. Most, hogy a mandátum lejár, jó lenne megvizsgálni azt, hogy hogyan is zajlott le mindez, hogyan működött ez, és lehet, hogy tisztázni kellene azt, hogy milyen kisleti projektek, milyen előkészítő intézkedések működtek a legjobban, milyen kísérleti projektek kerültek tényleg végrehajtásra, és melyekből alakult már ki később jogalkotás. Ezt érdekes lenne megvizsgálni, egy tanulmányra lenne szükség, és szerintem ez mindannyiunk érdeklődésére számot tartana. Számunkra érdekes lenne, és talán a jövő szempontjából sem lenne ez elhanyagolható. hiszen láthatnák azt, hogy a jövőre ezt hogyan hatna ki. Ezek a kísérleti projektek lehetőséget nyújtanak arra, hogy jövőbeli jogszabályokat tesztelhessünk, és ahogy mondtam, ez érdekes lenne látni azt, hogy ez hogyan működik. Köszönöm szépen, hogyha nincsen más észrevétel, akkor én szeretném hangsúlyozni, hogy Heider is mondta, hogy ezek az előkészítő tevékenységek és kísérleti projektek különösen fontosak lesznek 2014-ben lévén választási év. Tehát kettős fontossága van a múlt szempontjából, meg a jövő szempontjából is. A múlt szempontjából, ahogy Eider hangsúlyozta, ez azért életérekes, hogy megvonjuk a mérleget a mandátum végén, hogy ez az eljárás mi mindent tett lehetővé. Nyilván emlékeznek arra, hogy ezt azért hozták létre, hogy a parlamentnek legyen lehetősége bizonyos politikai kezdeményeseket tenni olyan területen, ahol nincsen egyelőre jogalap és hogy ezzel a kezdeményezéseket ösztönözzük az Európai Bizottságnál. Tehát azt hiszem, hogy helyén való azt mondani, hogy érdemes lenne megnézni, hogy végül is a parlament ezt az eljárást tudta valóban arra használni, hogy az unió szélesebb területen tudjon fellépni, vagy felgyorsítson olyan területeken való jelenlétet, amelyek ugyan az unió terül- kompetenciába beletartozik, de a bizottság eddig nem kezdeményezett. Szerintem a jelentéstevőink hallották ezt a javaslatot, és figyelembe is tudják venni. Majd meglátjuk, milyen formában. Ami a 2014-es évet illeti, ez a jövő szempontjából is fontos figyelemre méltó időközben, tehát a mandátumunk eleje óta hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, ami új kompetenciákat ad, illetve meglévő kompetenciákat erősít meg egyes területeken, és vannak olyan területek, ahol az Európai Bizottság kevés kezd, keveset kezdeményezett, és politikai okok miatt kívánhatjuk azt, mert ilyen vagy olyan frakció fontosnak tart, támogatja ezt vagy azt a politikát, vagy pedig a parlament, mint intézmény szeretné az Európai Uniónak egyik vagy másik kompetenciáját kifejleszteni, és ezért ezt az eljárást kívánja alkalmazni. Azért is, hogy jobban kihasználja a szerződésekben rejlő jogi lehetőségeket. Ann felemlítette például a turizmus területét. Ez egy olyan kompetencia, ami korábban nem létezett, most a Lisszaboni szerződés szerint ez egy olyan, amire lehet támaszkodni, ugyanakkor nem sok minden történt. Más kollégák szerint ez egy nagyon fontos gazdasági tevékenység. Az én hazámban, Baszkföldön is a turizmus az mindenképpen jövedelemforrás, és vannak más területek is, például űrpolitika, nem tudom, hogy ez kísérleti projekt kellett, betartozik-e vagy se, de lehetnek egyéb területek, amik ugyancsak vizsgálhatóak. És van egy másik témakör, van egy másik témakör, ami azonban lehet, hogy inkább a tanácsot érdekli. Azért, mert ez az eljárás, a kísérleti projekt, ez nyitva van a két költségvetési hatóságnak, főként a parlament használta, de a tanács is megteheti. Gondolok itt mindenek előtt a különböző ajándékokra, a kisé obszén ajándékokra, amik benne vannak az Európa, a február 8-i tanácsi összefoglalóban, és a több éves keretben is benne van. Tehát ott megemlítették, hogy vannak olyan, mondhatjuk, hogy csekkek, amelyeket adnak, vagy esetleg adnának egyes országoknak feltételek nélkül. A kedvezményezett országok ennek természetesen nagyon örülnek, szerintük ez egy nagyon jó ötlet. A legtöbb ö, ö, kormány vagy államfő is jónak tartja, mert ha mindenki kap ilyet, de hát a jogállamiság szerint, mert hogy jogállamiságot képviselünk, az Európai Parlament teljes mértékben illetékes költségvetési kérdésekben, éves költségvetés tekintetében, legalábbis a kiadások vonatkozásában, ez ide tartozik, és nincsen jogunk eldönteni, hogy egy X összeget adunk egyik vagy másik országnak, régiónak, egy magánszemélynek, egy vállalatnak, vagy egy harmadik országnak, ha ennek nincs meg a megfelelő jogalapja, ha ezt nem tudjuk kellően megindokolni. Tehát ezt az összeget azért akarjuk adni, mert ez az ország, ez a régió, személy, harmadik ország, ilyen-olyan nehézségekkel küzd, vagy azért, mert ilyen-olyan projektet for, folytat az Unió szociális érdeke, az, az Unió értékeinek fejlesztése érdekében, vagy bármi. Tehát ezt meg kell indokolni. Hogyha nem, ez a klientúra, akkor ez a nulla szintje a politikai életnek. Vannak politikusai barátaim, akkor adok nekik pénzt. Az, erő, az Európai az Európai Tanács egy kicsit így működött. Ezért használom szándékosan ezt a brutális kifejezést, hogy ez enyhén szólva obszén és nekünk parlamentnek kell alkalmaznunk a Lisszaboni szerződést is. Tehát ehhez a ö, fellépéshez való fordulás, ugye, hogy a, egyhangúan alkalmazzuk. Ez a Lisszaboni szerződés előtt értelmezhető volt, hagyományá vált, értettük az okokat, elfogadható volt. Ma már ez nem lehetséges. Különösen néhány hónappal európai parlamenti választások előtt, amikor igenis el kell számolnunk, ahol mindenki, bármelyikünknek feltehetik a kérdést, hogy mi volt az eredménye a pénzügyi keretekről való tárgyalások. Miért fogadták el, hogy 200 vagy 300 milliót kapjon X vagy Y ország, és miért nem kapott egy harmadik ország? Ezt meg kell, hogy tudjuk indokolni. Ezt mondják joga, jogállamiságnak, ez a rule of law angolul, tehát ez az önkényesnek az ellentétele meg kell indokolni, ha valamit teszünk. És ez egy olyan probléma, amivel találkozni fogunk e tárgyalások során. És ha most ezt felemlítem, az nem azért van, hogy tovább bonyolítsam a tárgyalásokat, nem akarom zavarba hozni a tanácsot, hanem azért, mondom, hogy együtt találjunk egy olyan ö, az állampolgároknak előterjeszthető, elfogadható megoldás. Mindenkinek az állampolgárok előtt kell elszámolnia, tehát hogy egy tartósabb, elfogadhatóbb megoldásunk legyen. Még egyszer szeretnék emlékeztetni a jelentéstevőt is. Egyébként a több éves keret jelentéstevőjét is említettem, mert itt azért van lehetőség az ötletekre is kísérleti ö, projektek és előkészítő tevékenységek területén. Tehát ez van. Kérdezném, hogy a jelentéstevő kíván akar reagálni, igen vagy nem? Á, nem, Giovanni sem, nagyon jó. Akkor most köszönöm szépen. Tehát hallották a határidőket, amiket megadtak a jelentéstevők, és Giovanni pedig kérdéseket tett fel a bizottságnak, amikre a bizottság válaszolni fog. Most javaslom, hogy Ann Jensen tartsa magánál a szót, és mondja el véleménytervezetét a megerősített együttműködésről, a pénzügyi tranzakciók adózásának kimunkálás érdekében. Anna. Köszönöm szépen, elnök úr. A háttere ennek az, hogy megismételjük, vagy elismételjük, hogy a bizottság tett egy javaslatot a pénzügyi tranzakciós adóra, és ez a bizottság megvizsgálta a javaslatot, és egyetértett abban, hogy megfelel a saját források kritériumának, és felhasználható ilyen módon. Az Ekon szakbizottság is így nyilatkozott, amikor elmondta a véleményét a pénzügyi tranzakcióról, és többséget kapott a parlamentben. Ugyanakkor a tanácsban nem nyert el a többséget, és valójában a tanácsban egyhangú döntésre van szükség. Ezért olyan helyzetben vagyunk, hogy 11 ország érdeklődését fejtette ki, hogy megerősített együttműködést folytasson a pénzügyi tranzakciós adó területén. A bizottság egy javaslatot terjesztett elő a megerősített együttműködésre, ez 11 országot foglal magába. Alapvetően ugyanaz a javaslat, mint ami korábban volt, de vannak benne kisebb módosítások, tehát nem csak az állandó lakhely, hanem a, a kibocsátó székhelye is számításba jön. Tehát például ez azt jelenti, hogy a különböző nyugdíjalapok, illetve a 11 országon kívül élők vagy lakók is érintettek. A bizottságnak az az e, feladata, hogy megvitassuk, hogy továbbra is úgy gondoljuk-e, hogy a pénzügyi tranzakciós adó javaslata megfelel azon feltételeknek, ami szükséges a saját források megteremtéséhez és ezt javasoltam az én javaslatomban, amennyiben a tagállamok, amelyek részt vesznek az e- e- megerősített együttműködésben, úgy döntenek, hogy részben vagy egészében fel tudnák használni a pénzügyi tranzakciós adót arra, hogy a nemzeti befizetéseiket csökkentsék. Ez a kérdés, hát amikor megvitatják, hogy ez hogyan történjen, a 19. és 20. oldalán van a jelentésnek. hogy ezt eh, minden befizetést az összegekkel kell, hogy legyen arányos, vagy a jövedelem lehíváshoz, vagy pedig az adott tagállam nemzeti jövedelem számításából ez levonásra kerüljön. Tehát ez levonásra kerüljön-e vagy sem. Én még nem igazán döntöttem el, hogy melyik megoldás lenne, a megfelelőbb és kivitelezhetőbb. Ez egy nagyon fontos vagy fő kérdés a vélemény megalkotása szempontjából, amit az ekonnak kell adni. Én személyesen úgy gondolom, hogy ez nem igazán működőképes egyszerűen nem működőképes. Azért nem, mert alapvetően nem változtatja meg a rendszert úgy, ahogy ezt az eredeti elképzelést tartalmazta. Tehát továbbra is nemzeti befizetések lennének, és a nemzeti befizetések kerülnének esetleg csökkentésre. Éppen ezért terjesztem a bizottság eh, elé, és szeretném megismerni a bizottsági tagok véleményét. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, köszönöm, Anne. Jutta kérte a szót, de miután Zsallük és társ jelentéstevő volt, javaslom, hogy először ő beszéljen, és utána Jutta és a többiek. Úgy gondolom, úgy gondolom, hogy a bizottság, ami nagy vonalakban átveszi az eredeti javaslatot, amit a valamennyi tagállam számára dolgozott ki, és Án véleménye is azt a az álláspontot követi, ami legutóbb már megfogalmazódott. A fő kérdés az az, amit a legvégén mondott a hozzászólásának. Számomra teljesen világos, hogy amennyiben saját forrásokról beszélünk, akkor egyetlen egy alternatíva van. Tehát van egy európai forrás, és átlagban, átlagosan csökkentjük a nemzeti jövedelem alapú befizetéseket, mert ha nem ezt tetszük, akkor csak a nemzeti befizetések szintjén maradunk. Elbukik a saját forrás lehetősége. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon világosan kell fogalmazni. Adott esetben még úgy is gondolom, hogy ez az egésznek értelmetlen, hogyha csak arra megy ki, hogy a nemzeti befizetéseket csökkentsük ugyanannyival, mint amennyi nemzeti szinten bejön a tranzakciós adóból, akkor nem lépünk ki a jelenlegi rendszerből. És a bizottságnak is szerintem e tekintetben világosan kell fogalmaznia, mert egyébként félremegy az egész, és nincs értelme a vitának. Elnök, köszönöm Jean-Luc Jutta. Indi. Egy kicsit szerettem volna Jean-Luc irányába érvelni, mert látom, hogy mit is akart en a módosítóival, igazából azt ragadta fel ismételten, amit a Podimata jelentéssel is elfogadtunk már. Valóban a kettes módosító egy kicsit copy-paste, tehát egyfajta másolat a jelentésből. A március 13-ai állásfoglalásunkban is egyetemben kimondtuk azt, hogy azt szeretnénk, hogy legalábbis a bevételek egy részét, az, adóból származó bevételek egy részét saját forrása alakítsuk át. És ennek megfelelően lehet, hogy a módosítókat így lehetne ezt elmagyarázni, tehát az állásorolásunkban is követeltük ezt nyomatékosan, és a cél az az, ahogy az jean is felvázolta, hogy csökkentre lehessen a tagállamokból származó transfereket, hiszen mindig azon bond, bosszankodunk, hogy arra szorulunk, hogy a tagállami sokkal foglalkozunk, és a tagállam pont úgy tesznek, hogy mi adjuk nektek a pénzt. És ezt a problémát csak akkor tudjuk megoldani, hogyha tényleg valódi saját forrásokkal rendelkezünk. Nem szabad túlterhelni ezt a jelentést, de ezen jelentésen kívül természetesen továbbra is ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy másfajta saját forrásokat hozhassunk létre, amelyek ezeket a tagállami átszállásokat csökkenthetnék. De szeretném elmondani azt, hogy van még egy kis idő a módosítókra, de lehet, hogy közösen kellene egy kicsit erősebben megfogalmaznunk a kettes módosítást, ugyanúgy, ahogy azt megfogalmaztuk az állásrólás esetében és... Isabel Durand. Jutta Isabel Durand. Jó, igen, köszönöm. Én is csatlakozom ehhez a jelentéshez. Egyébként azt hiszem, hogy itt ilyen egymást követtük ezzel a tranzakciós adóval, mert amióta erről beszélünk, lépésről lépésre haladunk. Most 11 országnál tartunk és Anne ugyan nem írta le, de mm, szeretném, hogyha biztosítana, hogy a nemzeti befizetés csak azokra vonatkozik, akik természetesen részt vesznek a tranzakciós adóban. Tehát a 11 országokban másoknak nem. És a másik, amit Jean-Luc mondott, hogy Valójában ez lesz, nem lesz egy igazi saját forrás, mert nemzeti befizetéseket csökkenteni, tehát megint csak a kétharmad-egyharmad arány marad, tehát körülbelül 15 milliárd euróról beszélünk, ami persze semmi, de csak 15 országgal. És még ha sok mindent kellene is tenni a többi országokkal, és ez nem csak kompenzálja a nemzeti befizetéseket. Lassan, de azért haladunk, ennek örülök. Meg kell nézni, hogy kell-e javítani a szövegen, de szerintem alapvetően jó a szöveg. Elnök, köszönöm. Juana Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Én is eh, szerettem volna kitérni arra a kérdésre, amit Ann Jensen és más kollégák is felvetettek. A nemzeti adó előtt állunk, amelyet harmonizálnak, és ez 11 országot érint. Ennek semleges hatással kell járnia, főként eh, azok azokra az országokra, amelyek hozzá járulnak ehhez. Hogyha ezt nem hatálják mérlek, akkor nem igazán lenne specifikus saját forrásunk. Hiszen ezek a tagállami eltartások hozzájárulnak az EU költségvetéséhez, hogyha ezen tagállamok számára a hatás semleges, akkor milyen fajta saját forrásról beszélünk tulajdonképpen? Egyfajta speciális fogalmi adó lenne, vagy áfa lenne, egy olyan fajta áfa, amit a pénzügyi szektorra vetnének ki. Úgy gondolom, hogy Haladnunk kell tovább ezen az úton, de nem szabad magunkat áltatni. Nem igazán hiszem, hogy a tagállamok készek arra, hogy a költségvetéshez történő hozzárulásokat megváltoztassák. Meg kell tanul, találnunk az útját, módját annak, hogy vegyítsük az államok legitim eh, aggodalmait, főként most, amikor ennyire feszült a költségvetési helyzet, és a másik oldalon a mi eh, követelésünket, hogy legyenek saját források, és eh, ebből a szempontból a pénzügyi tranzakciós adó rendkívül fontos, és ennek megvannak a pénzügyi és költségvetési vonatkozásai. De ami az elvet illeti, ahogy többen önök közül erre emlékeztettek, ez az, az első példája annak, hogy mit tehetnénk, és mit kellene tennünk, megtennünk most vagy később, azért, hogy saját forrásaink legyen, legyenek, mert az Európai Unió finanszírozása mondjuk 60%-os saját forrás finanszírozást igényelne, ahogy ezt a az Európai Bizottság is javasolta, és amit mi támogatunk. Nos, ha ezt akarjuk elérni, akkor többfajta adóra lenne szükségünk. Án szeretne reagálni? Igen, ez így van. Ez az állásfoglalás része volt, és a plenáris ülés döntött erről, úgyhogy ezt belevehetjük a jelentésbe, és készen állok arra, hogy a megfogalmazáson gondolkodjak. Én személy szerint szerintem ez nem fog működni, de alapjában úgy gondolom, hogy új ötleteket kell keresnünk a saját forrásokat illetően, hogyha el akarjuk érni a célokat az új források segítségével de ez még vitatárgya, úgyhogy továbbra is várom majd az új módosításokat és a lehetséges megoldásokat. Remek. Köszönöm az előadó asszonynak a munkáját. A határidők a módosítások előterjesztésére, látták ezeket a határidőket, most pedig azt javaslom, hogy a 9-es pontra térjünk át. Még mindig a 2014-es költségvetés előkészítésénél tartunk, de most a az előzetes költségvetésről van szó, a parlament költségvetéséről, és Mónika Holmájer a mi előadónk. Egyeztetés volt, ugye, és mi ennek a lényege? Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Egy kicsit bonyolult volt egymással tárgyalni. Az egészen az utolsó pillanatig voltak viták, pedig nem is annyira bonyolult a dosszié, hiszen ezt nem kell 27 tagállammal megmutatni, de már az is elég, hogyha egymással kell megalapodnunk a saját költségvetésünkről, hiszen már két év van mögöttünk, amikor befagyasztották a költségvetést, és időközben egy évvel, egy év óta, igaz, egy évvel most már a jogalkotási periódus végén állunk, és emiatt pluszköltségek jelentkeznek. Azért jelentkeznek ezek a költségek, mert új kollégák érkeznek, néhány kollega pedig majd elbúcsúzik a parlamenttől, és az a tapasztalat, hogy a kollégák 50%-a cserélődik le, és emiatt pluszköltségek alakulnak ki az átmeneti időszakban, és ez kihat a nyugdíjra is. Az Európai Parlament most első alkalommal felelősséget vállal a saját képviselői szempontjából. Korábban ez nem volt így. A korábbi években részben a nemzeti parlamentek fizették az átmeneti pénzeket, illetve a nyugdíjakat, illetve részben átvették a fizetést is. Most már van egy képviselőkre vonatkozó szabályzat, egy asszisztensekre vonatkozó szabályzat is. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament most már valóban felnőtté vált, egy saját parlament lett, egy igazi parlament lett. Ez pénzügyi szempontból azonban újabb gondokat jelent, újabb terheket jelent ez. A két periódus közötti átmenet egy 2,2%-os növekedést jelent jogi kötelezettségvállalások szempontjából. Tehát semmi plusz nem számoltunk fel, semmi ne, olyan nem került ebbe bele, ami mit szerettünk volna. Ez egyértelműen jogi kötelezettség, ami az átmeneti időszakból fakad. 1,3% fakad a fizetések növekedéséből, az Európai Parlament tisztviselőinek fizetés növekedéséről van szó, ez is jogi kötelezettség, ezt sem lehet megúszni. Pontosan ezért 3,3%-kal növekszik a, a jogi kötelezettség, és ez pontosan a jogalkotási periódus végére fog esni. Minden más költség, ami ehhez még járul, ez a Horvátország csatlakozása miatt lesz, és ez azt fogja jelenteni, hogy a többi költségvetés nem az inflációs rátán fogyasztják be, hanem igazából egy mínusz lesz majd. Ez azt jelenti, hogy nem is lehet tovább folytatni, bizonyos korlátozásokra van szükség, viszonylag erős korlátozásokat vezettünk be a fordítás területén, erről már többször beszéltünk, és meg is állapodtunk ebben, de szeretnénk mindemellett arra ügyelni, hogy a többnyelvűség elvét ne sodorjuk veszélybe, hanem csak ott, ahol az lehetséges, például a, egyfajta kereslet alapú fordítást csináljunk, például plenárison történő, plenárissal kapcsolatos fordítással már volt egy teszt egy éve, és itt egy, egyszer sem kaptunk még fordítási kérést. Senki nem kérte ezt, tehát ez azt jelenti, hogy eldöntöttük azt, hogy további strukturális lehetőségeket is megvizsgálunk a megtakarítás, illetve átcsoportosítás szempontjából. A közös munkacsoporttól kaptuk meg ezt a, ezt a feladatot, és a parlament elnöksége is ezt írta nekünk elő. Hét különböző területen vannak javaslatok, ezeket elemezzük, meg fogjuk majd vitatni, meg kell nézni azt, hogy ezekkel hogyan bánunk, hogy akarjuk ezeket vagy sem. Vagyis mit szeretnénk pontosan, ezt kell megvizsgálni. A következő évben három terület van, amely fontos szerepet tölt be. Ezek eh, a szeptemberig tartó számokat megnövelhetik nagy mértékben. Elnök úr, tudja ön is, hogy előttünk áll a személyzeti szabályzat reformja is, és eh, ha 2013-ban ezteket elfogadják, akkor ebből az fakad hogy a 2014-es eh, költségvetést ezt nagymértékben befolyásolná. A második terület, ami eh, változással jár, amit mi szeretnénk majd elvégezni, ez egyfajta strukturálás, a harmadik pedig a nyugdíjakkal kapcsolatos költségvetési struktúrálás, illetve az átmeneti költségek. Itt az a vélemény általánosan, hogy az ötödik évben nagymértékben nőnek a költségek, és viszont a következő évben ezek vissza a következő évben erre nem igazán kelt jó benyomást. A nyugdíjak kapcsán az az eredmény született, hogy az Európai Bizottság az ő nyugdíjait az úgynevezett adminisztratív költségekből kivette, és a saját költségvetési cím alá helyezte ezt el. A parlament tiszt, tagjaival kapcsolatban is már ezt így csináltuk. Ezért a kollégák megbízására én azt kértem, hogy a parlament igazgatása vizsgálja azt meg, hogy hogyan lehetne egy kereten belül ezt kezelni, hiszen nincs értelme annak, hogyha ezek a költségek mértékben menőnek az ötödik évben, és egyfajta ö, olyan mozgás van, amely később majd nagymértékben csökkent. Tehát mi szeretnénk egyfajta egyenletességet, és mivel nekünk kisebb a költségvetésünk, mint a bizottsági, ezért meg kell ezt a kérdést. Ez azt jelenti, hogy az állásrólásomat, illetve annak tervezettét és köszönöm, hogy a kollégák eh, nagyon intenzíven vitáztak velem erről. Nos, megállapodtunk abban, hogy egy józan eh, költségvetést szeretnénk, csak az volt a vitás eh, pont, hogy a költségvetést az információ, inflációs szint felé akarjuk növelni, vagy nem. Én nekem az a benyomásom, hogy először is meg kéne várni a változásokat, és utána lehetne majd őszéle konkrét számokról beszélni. Én ezt jobban szeretném, viszont végül is egy kompromisszumban állapodtunk meg, és remélem, hogy ezt a kompromisszumot közösen el tudjuk majd fogadni. Mindezek ellenére továbbra is megpróbáljuk majd a költségvetést javítani. Szerintem a Költségvetési Szakbizottság ebben az összefüggésben már így is sok mindent ért el. Az állásorolásban számos külön pontra kitérek. Azt mondjuk az állásorolásban, hogy szeretnénk változni, szeretnénk magunkat megújítani, viszont ehhez egy megfelelő költségvetésre van szükség, hogy cselekvőképes legyen az Európai Parlament, hiszen nincs annál rosszabb, hogyha egy parlamentnek nincs olyan költségvetése, és utána pedig azért kritizálják majd, hogy minőségre nem tud fellépni, mert nincs ehhez eszköze. Szeretnék ettől óva inteni. És végezetül a parlament költségvetését nem úgy kell tekinteni, mint a választási kampány részét, mert hogyha egymást, egymásnak ártunk, akkor a demokráciának is árt, és senkinek nem fog ez előnyel járni. A parlament költségvetését nagyon fontosnak tartom, és ezért együttesen kell egy közös álláspontot képviselnünk, és köszönöm mindenkinek, akik készek voltak, és készek arra, hogy segítsék a munkát. Merci. Köszönöm, Monika. Herzog Edith. Néhány gondolat a szocialisták nevében. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a takarékosság és a jó gazdálkodás továbbra is az alapelvünk legyen nagyon szeretnénk hogyha a two thousand and fourteen es választási évben minden lehetséges megtakartást elérnénk de úgy hogy ne sérüljön a parlament törvényhozási sznvonala és minősége és ne sérüljön a választóknak a nyilvánossághoz való joga sem akik követni szeretnénk a munkánkat célzok itt a többnyelvűségre azt szeretnénk elérni hogy minden választáshoz kötődő jogszabályi kötelezettségnek eleget tegyünk e, ezt e, nagyon nagyon fontosnak tartjuk a képviselők és a munkatársak és minden egyéb munkatárs tekintetében is. E, fontosnak tartjuk hogy tovább folytatódjon az a munka ami a munkabizottságban megkezdődött és nagyon fontosnak tartjuk és örömömet szeretném kifejezni hogy nagy többséget tudjunk ebben a házban felmutatni hiszen a nagy többség egyértelműen igazolhatja azt hogy a parlamenti pártok nem egymás ellen, hanem a parlament méltóságának megőrzéséért és működésének megőrzéséért küzdenek de ezért nagyon örülök a magam részéről hogy sikerült a kompromisszumok tekintetében előre haladni az elmúlt twenty four forty eight órában és köszönöm szépen mindenkinek aki ebben a munkában részt vett. mindenki nagy lépéseket tett de az hogy többséget tudunk felmutatni akár itt a bizottságban akár a plenárison az nagyon nagy értékkel eh, bírhat a parlament tekintélyének növelésében. Köszönöm, hogy ha meghallgattak. Très bien. Merci beaucoup. Rendben, köszönöm szépen. Más észrevétel nincsen, akkor köszönöm szépen. Nos, ja, mi pedig a dolgok további menetét illeti, a becslések, az estimates ezek elvezetnek. Mi következik most, kérdezi az elnök. Tehát akkor most szavazás, és egyébként és természetesen utána pedig majd a büró, és utána a plenáris. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek, én nekem át kell mennem az elnökök konferenciára, és átadom az elnöklést Jutta Hauknak és a szavazás pedig Mónika jelentésével fog kezdődni. A szavazati statisztikám pedig nekem romlani fog a Költségvetési Bizottságban. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, kedves kollégák, még hátra van a 11-es napirendi pont, jelentés a költségvetési munkacsoport munkájáról, de igazából már mindenről beszéltünk, amiről lehetett volna beszélni és ezért ezt a napirani pontot igazából is intézhetjük, és így rátérünk a szavazásra. Először is egy technikai kérdésem lenne. Itt van-e mindenkinél a szavazókártya? ez illetve ezt behelyezték-e a szavazógépbe? Koordinátorom még nem. úton van a szavazókártya. Salvador, egy kicsit azért gyorsabb volt. Már egy fél órája megszerezte magának. Valakinek hiányzik-e még a szavazókártyája? Senkinek. we always put you. Yeah. Okay. Mm-hmm. So, liebe Kolleginnen, dann fangen wir jetzt an. Nos, akkor kedves kollégák, kezdjük meg, mégpedig Mónika Holmeier, Holmeier jelentésével. Az első szavazás, ez az A kompromisszumról történik. Hogyha ezt a kompromisszumot, az A kompromisszumot elfogadtuk, akkor a kettes bekezdés, a hármas módosító, a négyes 5-ös és 6-os módosító okafogyottá fog válni. Kitámogatja az A kompromisszumot. A. A kompromisszum. A. Azért a, még az ABC azért még megy. Wer ist dagegen? Ki ellenzi? Egy személy, kitartózkodik. Egy ellenszavazattal elfogadtuk. Most a B kompromisszum következik, és mielőtt még a teljes B kompromisszumról szavaznánk, a liberálisok követelését követjük, és egy részenkéti szavazást fogunk tartani. Warum? Wir wollen... Nos, nem, nem, nem. Tehát részenkéti szavazás lesz, mégpedig a B kompromisszumban, amit mindannyian elolvastak, mindannyian, illetve nagyon sokat beszéltünk már erről. A legutolsó mondatban azt olvashatjuk, hogy a inflációs retához akarjuk közelíteni a költségvetés növekedését, csak a closerről, tehát a közvetítésről, a közelebbről szeretnénk szavazni erről a szóról. Maradjon-e benne, vagy sem? Wollen wir closer? Akarjuk-e, hogy a closer, vagyis közelebb szó benne legyen a kompromisszumba? Ki mondja azt, hogy igen, legyen benne? Ki mond nemet erre? Ki tartózkodik? három ellenszavazat, egy tartózkodás. Most pedig a teljes B kompromisszumról szavazunk, az így előterjesztett formájában kitámogatja azt. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Egy ellenszavazattal elfogadtuk. Most pedig a C kompromisszum következik. Nem. Elnézést. Igen. Ötös bekezdés, tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos bekezdés, tizenegyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. A 12-es módosítót visszavonták, most már tényleg a C kompromisszum következik, és ezzel a, a 7-es bekezdés, a 13-as és 14-es módosító okafogyottá válik, kitámogatja a C kompromisszumot. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 7-es A bekezdés, 15-ös módosító, szóbeli módosítóval, a szóbeli módosító hátul megtalálható. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 16-ost visszavonták. 17-es módosító mellette? Ellene? Tartózkodik? Egy ellenszavazattal elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 20-as és 21-es módosító hasonlóak mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es mellette. Természetesen a módosító van. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, kérem nyomják meg a gombot. Gut, alles klar. Hat... Rendben, mindenki szavazott. Elutasítva. A 15 igen, 18 nem, elutasítva. Elutasítva. 15-18 arányban. 23-as módosító. ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 25-öst kiegészítésként mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os módosító mellette, szóbeli módosítóval, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A 28-as okafogyottá vált így. A 29-esnél van egy részenkénti szavazás. Hártong úr részéről, aki az első részben Notes the High uh, Economic Crisis, és a második rész Calls for a Benevolent Parliament's Budget. Ki eh, támogatja az első részt? Ki ellenzi? Akkor szavazunk még egyszerűen a másodikról. Második rész. Második rész. Mellette. Ellene. Elutasítva. Mindkét eh, részt elutasítottuk, ezért a 30-as módustól következik. Mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os ezzel összegyeztető mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 37-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 38-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 40-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 44-es de szorgalmasak voltak. 44-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. D kompromisszum a 18-as bekezdés 47-es, 48-as és 49-es módosítók tartoznak ehhez. Ki támogatja a D kompromisszumot? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Egyhangulag elfogadtuk. E kompromisszum, a 19-es bekezdés, 51-es, 52-es és 53-as módosítás lesz ezzel elintézve, ki támogatja ezt? ki tartózkodik, ki ellenzi, elnézést, ezt elfelejtettem megkérdezni, elfogadtuk, elfogadtuk. Kérdés sem fér hozzá, hogy elfogadtuk, elfogadtuk. Huszas bekezdés, 51-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum bekezdések következnek, egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, ezt is elutasítottuk. Most következik az így megváltoztatott jelentés. Mégpedig elektronikusan szavazunk erről, mégpedig most. Figur and Richard is on Also, 31 dafür. 31-en mellette, ketten ellene, senki nem tartózkodott, mindenki kinyilatkoztatta véleményét, nagyon jó. Most akkor mi is következik? Wir stimmen ab ähm, über die Zahlung. Most pedig egy kicsit äh, hallunk a globalizációs alap számairól, és itt uh, Olaszországban történő kifizetésről lesz szó. Számos módosító indítvány van, és abból indulok ki, hogy ezeket blogban is, uh, ezekre már blogban is tudunk szavazni, vagy nem? Only 14. 14, 14 out and the rest... A 14-est kivesszük, és a többiről pedig blogban szavazunk. Tökéletes. Egyetet ezzel mindenki? So, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4 blogban. Oké, okay, akkor kezdjük. Kettes módosító. Tehát egyszerűbb így. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodik elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, oly, kitartózkodik, elutasítva, szerintem el lett utasítva, elutasítottuk. Rendben, a négyes el van utasítva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de de inkább nézzük meg. A, a Goa és a zöldek nincsenek jelen. Szavazott-e mindenki? Tizenhét 16 arányban nagyon szoros volt, de elfogadtuk. 9-es módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tizenkettes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egy preambulum bekezdési módosító lesz, egyes módosító mellette, ellene. Igen, elnőrizzük, elnőrizzük ezt is. Nos, kérem szépen, hogy most szavazzanak. Hm, Maria muss noch die Karte reinstecken. Hat jeder abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Rendben. Na, nem igazán látom ezt szívesen, de a szociáldemokratáknál egyel többen szavaznak. George, kihúzta a kártyáját? Igen, igen, tudom, de hát a szavazás miatt ugye. 16-16 arány. Elutasítva, elutasítva, lehet, hogy inkább benne kellett volna hagyni ezt a szavazókártyát. Nos, a teljes jelentésről szavazunk megváltoztatott formájában, elektronikusan. Szavazott-e mindenki? Maria? Igen, te is szavazhat. Rendben. 30 a mellette, ketten ellenen, egy tartózkodás. Most pedig Most pedig van egy átcsoportosítás, a jelentéskészítőnk Giovanni. Lo storno è collegato alla, a quello che abbiamo appena... Mindez kapcsolatos azzal, amit az előbb szavaztunk meg vagyis a globalizációs alkalmazás alapja, úgyhogy erről szavazhatunk. Igen, ez logikus. Elfogadtuk a globalizációs alappal kapcsolatos jelentést, ehhez az eszközöket is folyósítani kell logikus módon. Ki követi a jelentéskészítőt, ki támogatja őt? Ti is, ti is gondolom, ti mindannyian támogatjátok, rendben, nagyon jó. Ki ellenzi? Egy-egy kitartózkodik, ugyancsak egy, rendben, akkor ezt elfogadtuk. Die anderen, die anderen Haushalte? A többi költségvetés, Derek? Yeah, yeah thank you. Um, two transfers and both transfers only, only... Két transfer, csak a az establishment tervhez kapcsolódik, úgyhogy nincsenek ennek költségvetési vonatkozásai. Erre azért az egyik a bíróság, amely kilenc állandó posztot, kilenc idéglenes posztra kíván megváltoztatni. A hat Viszont a másik oldalon hat idéglenes posztot, hat állandó posztra kívánnak változtatni. Úgyhogy azt javaslom, hogy ezeket szavazzuk meg. Ja. Thank you. we all support... Köszönöm, mindannyian támogatjuk az előadónkat, de szeretném a jegyzőkönyv számára megszavazni, hogy ez a normális eljáráson kívül van, nem olyan sürgős ez, a másik pedig, hogy az adminisztráción belül változtatások vannak, de mivel itt kis változtatásokról van szó, így csatlakozom az előadó véleményéhez. Köszönöm szépen, akkor a két transferről együtt lehetne szavazni. Szeretnénk-e támogatni jelentéskészítőnket? Ki szeretné támogatni a jelentéskészítőt? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? jóvá hagytuk ezeket a transfereket. So, wir haben unsere Nos, a szavazásunkat jól elintéztük, nagyon gyorsak voltunk, mindent elintéztünk 20 perc alatt. Most még három napirendi pontunk van. MFF és a saját források, hiszen ez a kettő összetartozik. És van még a 16-os napi pont, az épületpolitika. Na, ah, rendben, oké. Okay. Igazából két rendi pontunk van, amiről beszélni kéne. Az ingatlan politikáról szeretnél beszélni? Csak annyit szerettem volna mondani, hogy csak jövő héten tudok erről beszélni, mert véletlenül rossz számokat kaptunk. Elnök, hát igen, ez azt jelenti, hogy még gyorsabban, mint ahogy azt feltételeztük, sokkal gyorsabban végére érünk a munkánknak. Reimer vagy eh, Iványló, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretném tájékoztatni a kollégákat valamiről, amit parlamenti eljárásként most végzünk. Azt mondtuk, hogy nem fogjuk megkezdeni a tárgyalásokat az MFF-ről, mielőtt még nem kapjuk meg a javaslatot a fennálló, a kínáló számlákkal kapcsolatban az elmúlt évről. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy jövő hét szerdán az Európai Bizottság majd valamivel előáll, meglátjuk, mit fognak javasolni, és átmenetileg, hogyha meg lesz majd ez a javaslat, akkor 27-én délután, a bizottsági ülés után valószínűleg lesz az első találkozónk az ír elnökséggel. Ez egy telekonferencia találkozó lesz a külügyminiszterrel, illetve a miniszterelnök helyettessel. A külügyminiszter felel egyébként ezért a dokumentum, ezért a fájlért. A szakbizottságokat arra kértük, és Lamászor elnök úr minden szabizottságnak levelet küldött a jövő héttel kapcsolatban. Azért szeretném önöket tájékoztatni erről, mert nagyon sokan foglalkoznak az MFF véleményekkel a parlament különböző szakbizottságaiban. Annak érdekében, hogy jobb legyen a munka koordinációja, Lemasztur elnök azt kérte a szakbizottságoktól, hogy információval szolgáljanak a két dologról. Először is, hogy mit gondolnak a szakbizottságok arról, amit a tanács döntött, és hogy ez beletartozik az együttdöntési eljárás hatáskörébe, második sorban pedig milyen módosításokat kívánnak másként látni, beleértve a számokat is ebbe, tehát hogy mit látnak másképpen a tanácsi döntéssel szemben. Erre az információra is szükségünk van, és így létre kell hozni egyfajta mechanizmust, hogy koordináljuk a tárgyalásokat az MFF esetében, illetve szabadsági szinten a jogi alapkérdését is kodrálni kell. Ennyit szerettem volna elmondani információként. Elnök, köszönöm szépen, Reimer, még valamit szeretnél -e hozzátenni, nem? Semmi, senki. Na hát, akkor kedveseim, mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Az ingatlan politikát most töröltük, még van egyelőre tető a fejünk felett, nem kell itt újabb dolgokat építeni.